Liebe Kolleginnen und Kollegen! Kedves kollégák! Szeretettel üdvözlök mindenkit, üdvözlöm sok szeretettel a tolmácsainkat is, akik szerencsére itt vannak ma is velünk. A hetes napi rendi pontra térünk át, 2019. évi mentesítés, az EU általános költségvetése, Európai Bizottság. Nagyon örülök, hogy a biztosunk a háromoldalú egyeztetések, az MFF tárgyalások, a jogállamisági tárgyalások, etc. közepette ránk is tudott már szakítani egy kis időt, és annak is örülök, hogy itt van velünk Manfred Kraff, az Európai Bizottság belső ellenőrzési szolgálatának főigazgatója. Először is Röviden, bevezetésképpen elmondanám, hogy 2018-ban én voltam a jelentéstevő, illetve 2018-as mentesítésnek én voltam a jelentéstevője, Kósz úr pedig a 2019. évi mentesítés jelentéstevője. Az Európai Bizottság válaszaiból kiderült, hogy a főbb célokban egyetértünk, és csak az intézked, konkrét intézkedésekben van nézeteltérés. Kevés időnk van, ezért csak nagyon röviden, ami a jogállamiságot illeti, most zajlanak a három oldalú egyeztetések, és remélem, hogy az Európai Bizottság intenzíven támogat majd bennünket ezen a téren, különösen ami a többség kérdését illeti. Remélem sikerül még megoldást találni, amely, hogy világosan fogalmazok, nem engedi meg a tanácsnak, hogy azáltal, hogy a témát teszi a szőnyeg alá söpré, elkerülje a jogállamisági mechanizmus alkalmazását. Ebben a kérdésben holnap még egyszer intenzíven egyeztetnünk kell a háromoldalú egyeztetések alkalmával, és remélem, hogy a tanács az eddigi vállalásaiban nem lép vissza, ide tartozik például a hatály kibővítése. Úgy gondolom, hogy jó irányba indultunk el. Nagyon szépen köszönöm a koncakbizottságbeli kollégáknak, akik segítik a munkámat ezen a téren. Cseh Katalinnak mondok külön köszönetet, valamint Daniel Freundnak, akik nagyon nagy segítséget nyújtottak, és Pétri Szárvama jelentéstevőnek is köszönjük, aki nagyon bátran csatába indult azért, hogy a lehető legjobb eredményeket érje el nekünk, és hogy egy tényleges jogállamisági mechanizmus jöjjön létre, ahelyett, hogy csak az Európai Unió pénzügyi érdekeit védjük meg, mert az utóbbi önmagában nem elegendő. Ezen a téren szerintem már sikerült nagyon nagy eredményeket elérni, mi már az utolsó lépéseknél tartunk, az utolsó lépések hiányoznak csak, és bízom a tanács észszerűségében, és abban, hogy tesz a parlament felé néhány lépést, ahol az szükséges. Ami a kapott illeti, a stratégiai tervekre vonatkozó módosítókat is sikerült átvinni. A parlament ennek megfelelően arról döntött, hogy legyen egy mechanizmus, amely a panasz benyújtását illeti, illetve hogy az Európai Parlament szeretne egy felső határt is, de az Európai Bizottság részéről a Common Provisions Regulation terén még el kellene érnünk a kötelező bevezetést, a kötelező valós idejű információs és monitoring rendszer bevezetését is. Ez lényegében az Arachné IT infrastruktúrájának kibővítését jelenteni, az Arachné kötelező használatát és az interoperabilitást és szinergiákat a vonatkozó tagállami rendszerekkel. Aztán Csehország ügye, kértük az Európai Bizottságot, hogy egyeztesen a cseh köztársasággal, illetőleg, hogy engedjen betekintést a dokumentumokba a parlamentnek egy termen belül, és aztán vannak itt vámcsalási ügyek és áfacsalási ügyek is, ahol súlyos gondok vannak, itt is előrelépésre lenne szükség. Várom most az eszmecserét a kollégákkal, és először is biztosunknak, Johannes Hánnak adom meg a szót. Joe, itt vagy-e velünk? kérdezi az elnök asszony. Szeretettel üdvözlünk téged itt a KONT szakbizottságban. Hoppá, eltűnt a biztos. Remélem, hogy sikerül újra kapcsolódnia. Látlak, hallak, tessék, parancsolj. Először is köszönöm szépen a kedves szavakat, kedves elnökasszony, kedves Mónika. Néha különböző háromoldalú tárgyalásokon együtt veszünk részt, ott nagyon nagy a feszültség nyilvánvalóan, mégis nagyon hasznosnak tartom ezt a mai eszmecserét. Elsősorban szólnék tehát a jelentéstevőhöz, de persze a Koncakbizottság többi tagjához is. Nagyon örülök ennek a lehetőségnek az eszmecserére ami a 2019. évi integrált pénzügyi és elszámoltathatósági jelentést illeti, és köszönöm még egyszer a lehetőséget, hogy szólhatok önökhöz, és hogy végre eszmecserét tarthatunk a mentesítési eljárás e nagyon fontos szakaszában. A 2019. évi pénzügyi évre vonatkozólag szeretnék majd beszélni de hát mindannyian tudjuk, hogy egy szélesebb kontextusban is érdemes szemléle, szemlélni a dolgokat, a jelenlegi helyzet egy kicsit szokatlan a COVID-járvány miatt, ezért megragadnám a lehetőséget, hogy szóljak néhány szót azokról, az intézkedésekről is, amelyekkel meg akarjuk védeni az EU-s költségvetést, de erről majd később, először természetesen a 2019. évi mentesítéssel foglalkoznék. Szeretném külön kiemelni a kiváló együttműködést a KONT Bizottság és a Bizottság, az Európai Bizottság között. Ez nagyon fontos, az európai pénzek védelme érdekében. Közös erőfeszítéseink révén javult a, javultak a pénzügyi ellenőrzési lépések, mechanizmusok. Az Európai Bizottság nagyon fontosnak tartja, hogy jobban kezeljék az EU-s pénzeket. A tagállamok fizetik ki ugyanis az EU-s költségvetés közel három negyedét a kedvezményezetteknek. A tagállamokat azért felszólítottuk, hogy az átláthatóság és elszámoltathatóság rendkívül fontos Éppen ezért vezettük be az elszámoltathatósági jelentéseket is, amelyek a költségvetés végrehajtásának minden elemére kiterjednek. Itt egy csomagról van lényegében szó, amely öt jelentésből áll. Én a kulcsfontosságú elemekre szeretnék elsősorban kihe- kitérni. A teljesítmény alapú jelentéstétel megvizsgálja az elért eredményeket, illetve az EU-s költségvetés végrehajtásának eredményességét. Az Európai Bizottság tehát a 2019. évi költségvetés egészét vizsgálja. A programok jól működnek és nagymértékben hozzájárulnak az EU-s prioritások eléréséhez. A tolmácsok jelezni szeretnék, hogy sajnos nagyon rossz a hangminőség, ezért nagyon nehéz a biztos urat tolmácsolni. Sikerült hozzáadott értéket teremtenünk a polgárok számára számos terén, területen, sikerült olyan projekteket finanszírozni például, ahol másfél millió ember számára sikerült javítani a levegőminőségen, sikerült az állatvédelem területén is jelentős előrelépéseket elérni. A stratégiai beruházásokat célzó alappal sikerült 10 mill, kb. 10 millió háztartást ellátni megújuló energiával, és több mint 5000 gigawatt órányi energiát sikerült évente, éves szinten megtakarítani. A vidékfejlesztési alapsegítségével 2,9 millió vidéken élő polgárnak sikerült biztosítani az IKT infrastruktúrához való hozzáférést. A szíriai válságkezelő alap lehetővé tette számos szíriai számára, hogy megfelelő oktatáshoz, egészségügyi ellátáshoz, ivóvízhez és más szolgáltatásokhoz férjen hozzá a szíriai válság által érintett országokban. Ez csak néhány példa arra, hogy az EU-s költségvetés hogyan járul hozzá a politikai céljaink eléréséhez, és hogyan változtat az emberek hétköznapjain. Büszkék lehetünk ezekre az eredményekre, és úgy gondolom, kiemeltebben kell kommunikálnunk az ilyen projektekről és azok hatásáról. Ez nem közvetlenül a költségvetési és mentesítési eljáráshoz kapcsolódik, de nagyon fontos mégis a megfelelő kommunikáció polgárok irányába. Önöket is arra kérném, hogy tekintsék át az idei évről szóló jelentést, amely felhasználó barátabb, olvashatóbb, formát öltött, ebben találnak nagyon jó példákat arra, hogy hol ért el eredményeket az Európai Unió a EU-s pénzekkel, és ezt a kommunikációjukban felhasználhatják. Az EU-s költségvetés teljesítményének kérdése nagyon fontos, de fontos az is, hogy mennyiben sikerült szabályszerűen elkölteni a pénzeket. Mi arra jutottunk a jelentésünkben, hogy 2019-ben ugyanúgy, ahogyan az előző években is, a belső ellenőrzési rendszerek hatékonyan működtek. Nagyon örülünk ennek, és a az általunk levont következtetés alapjául a rendszerek működésének részletes elemzése szolgált. A megközelítésünk lehetővé teszi azt is, hogy alaposan megvizsgáljuk a magas kockázatú programokat és megfelelő lépéseket tegyünk. Kérem engedjék, hogy beszéljek egy kicsit a megközelítésünkről. Egy alulról felfelé építkező megközelítést alkalmaztunk. Először is a tagállamok végeztek ellenőrzéseket, aztán az Európai Bizottság végzett auditokat. 5500 különböző programot auditáltak a tagállami hatóságok az Európai Regionális Fejlesztési Alapra vonatkozólag és a kohéziós alapra vonatkozólag. Ez csak egy példa. Több mint 500 ezer kedvezményezettet is ellenőriztek ott helyben a tagállami vonatkozó hatóságok a KAP területén. A kutatásban közel ezer horizont 2020-ban résztvevő kedvezményezettet auditált ex post az Európai Bizottság. Nagyon átláthatóan kommunikálunk egyébként a feltárt, a feltárt hibák kapcsán, nem rejtjük véga, véka alá problémákat. Az éves irányítási és teljesítményjelentésekben és az éves tevékenységi jelentésekben is kitérünk ezekre, és lépéseket teszünk, ahol erre szükség van. Ide tartozik például, a, tartoznak a többek között a közbeszerzési problémák, vagy a kohéziós politikában tapasztalható szabály rendellenességek. Amint feltárja az Európai Bizottság a különböző hibákat vagy gyengeségeket, azonnal megteszi a célzott lépéseket ugyanabban az évben vagy a következendő években, és cselekvési tervet készít arra vonatkozólag, hogy elkerüljük, hogy a jövőben is megismétlődjenek ezek a problémák. A pénzügyi korrekció és a pénzek visszatérítése elengedhetetlen ahhoz, hogy az Európai Unió megfelelően működjön. Másfél milliárd eurót érintett ez 2019-ben. Az Európai Bizottság célja, hogy biztosítsa, hogy amint egy program lezárul, és az összes több éves számlát megvizsgáltuk, a megmaradó hibák aránya 2% alatt maradjon. Ez történt a 2019-es kiadások esetében is, miközben a kifizetések becsült kockázata 2,1 azzal számolunk, hogy a számlák lezárása után 07 százalékos hibá arány alakul ki. Ugyanez volt, hasonló volt a helyzet 2018-ban, ahol 0,8 és 2017-ben 0,6% volt a megmaradó hiba arány. Kedves kollégák, szólnék néhány szót a második jelentésről is a csomagunkban. Ugyanis ez egy átfogó képet nyújt az Európai Unió költségvetésének összes pénzügyi aspektusáról. Ide tartoznak a pénzügyi eszközök, a különböző hitelek. Biztosan meglepődnek majd, hogy milyen érdekesen alakultak a dolgok ezen a téren. Különböző műholdak is például az Európai Unió öm, eszközparkjának részét képezik. Az Európai Bizottság az éves mentesítési eljárásban megfogalmazott kéréseknek utólag eleget tesz. Ide, ide, tartoznak, ide tartozik két ügy, amelyet kiemelten szeretnék ki szeretnék emelni itt ebben a szakbizottságban. Az egyik az összeférhetetlenség kérdése. Az önök szakbizottságát rendszeresen tájékoztattam arról, hogy a cseh köztársaságot érintő konkrét ügyben milyen lépéseket tettünk, és folyamatosan tájékoztatjuk a parlamentet, nyilvánvalóan betartva mindeközben a bizalmasági elvárásokat, illetve követelményeket. Aztán az Európai Uniós pénzek ügyekkel kapcsolatosan az Európai Bizottság javaslatot készített a társadalmi számára, hogy a tagállamok által begyűjtött információk terén javulás történjen. Ezek az információk a közös kezelésű projektekre vonatkozó tagállami adatokat érintik. Jelen pillanatban tárgyalunk erről a következő programozási időszakra nézve, és remélem, hogy az Európai Parlament és a Tanács is osztja ennek a szakbizottságnak az ambícióit. Végül, de nem utolsó sorban szeretnék röviden beszélni az Európai Bizottság belső ellenőrzési jelentéséről, amelyet 2018-ban végzett, végeztünk el. Manfred Kraff, az Európai Bizottság belső ellenőrzési szolgálatának főigazgatója részletesebben beszél majd erről. A magam részéről annyit mondanék csak, hogy a belső ellenőr arra jutott, hogy az Európai Bizottság munkája Ausztriában nincsenek súlyosabb problémák. A belső ellenőr figyelembe vette a többéves korrektív mechanizmusokat is, amelyeket a különböző jogalapok előírnak, és amelyeket az Európai Bizottság ellenőrzési rendszerei fektetnek le. A belső ellenőr úgy véli, hogy az európai költségvetése összességében megfelelő védelemben részesül. A jövőre való tekintettel két kihívást szeretnék kiemelni. Az első arra az összetett kontextusra vonatkozik, amelyben a bizottság az EU költségvetését végrehajtja. Ez számos tagállamban zajlik, és számos partnerrel együttműködve. Egyszerűsítenünk kell az eljárásokon, a számlák elszámolt, az elszámoltathatóságon jav, javítani kell, és megfelelő egyensúlyt kell teremteni a bürokratikus terhek, a költségek és a hatékonyság között. Az Európai Bizottság tovább fog dolgozni ezen a kérdésen, mert úgy gondoljuk, hogy ez a legjobb módja annak, hogy elkerüljük a gyenge pontokat és a hibákat. A második kérdés a COVID-19-hez kapcsolódik. Az Európai Bizottság a COVID-19 elleni harc élére állt, az EU-s költségvetés a járványhelyzetre való adott reakció egyik leglényegesebb pontja. A pandémia azonban továbbra is nagyon nagy kihívásokat jelenthet az EU-s költségvetés irányítására és teljesítményére nézve. Ez nyilvánvalóan nem lehet mentség, az Európai Bizottság még ezen rendkívüli körülmények között is arra törekszik, hogy megfelelően kezelje az Európai Unió pénzügyeit. Az Európai Unió költségvetésének belüli eszközöket is megragadtuk a járványkezelés céljából. Az Európai Bizottság kockázatelemzést készített, és folyamatosan ellenőrzi és nyomon követi a helyzetet. Kedves kollégák, zárásképpen szeretném elmondani, hogy kollektíven azon kell dolgoznunk, hogy megfelelő egyensúly jön létre az alacsony hiba arány, a gyors kifizetések, a megfelelő elfogadható költségek, és az Európai Unió és költségvetés által alkotott hozzáadott érték között. A 2021-től 2027-ig terjedő MFF kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy ezt az egyensúlyt megteremtsük, ebben támogatok az önök tám- számítok az önök támogatására, és várom az eszmecserét önökkel. Köszönöm szépen. Herzlichen Dank, Herr Kommissar. Köszönöm szépen, biztos úr. Most Manfred Krafnak adnám meg a szót, és kérem, hogy foglaljon állást. Thank you, thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. A bizottság éves jelentése, audit jelentése tartalmazza az ajánlásokat, illetve megjegyzéseket a belső hadit szolgált munkája alapján, és egy rövid áttekintést szeretnék adni a 2019-es audit jelentéshez főbb pontjairól. 2020-ban 175 feladatot sikerült megvalósítani, 150 follow-up valósult meg az ajánlások alapján, ahogy Hán biztos már utalt az általános véleményre a pénzügyi menedzsmentet életben. Én most, ami a audit tevékenységünk főpontjaira összpontosítanék, és a teljesítményekre, a harmadik felek ellenőrzésére, jobb szabályozása a HR részre és az IT részre. Az intern jelentések arra következtetésre jutottak, hogy jelentős munkát kell még végezni számos területen. Az audit eredményeként 2019-ben 136 ajánlást fogalmaztunk meg, az akció terv is ezekre eh, alapult a belső audit tevékenység kapcsán. Szeretnék egy eltekintést adni a 2019-es eh, follow-up alapján. Több mint ezer ajánlást eh, fogalmaztunk meg 2015 óta. 87%-a az ajánlásoknak megvalósult, 13 még folyamatban van, és 3%-a az ajánlásoknak még várat a magára, illetve a megvalósulásra. Az audit ajánlások megvalósítása elégséges. Hangsúlyozni szeretném azt, hogy az EIS auditok következtetései elértek a bizottság legmagasabb szinteit, az úgynevezett APC szolgálatot. Ez egy nagyon fontos tanácsadói testület a biztosok kollégiumja számára. 2019-es jelentésben megfogalmazottak alapján bizakodó vagyok, illetve az akciótervek monitoringja alapján is ugyanezt mondhatom, hogy a bizottság kockázat elemzése javulni fog, és meg fog erősödni. Annak érdekében, hogy a COVID járvány által kiváltott új feladatokat is el tudjuk látni. Köszönöm szépen a figyelmet, és természetesen szívesen válaszolok felmerülő kérdéseikre. Köszönöm szépen, Kraf 2018-as évet illetően lenne néhány pótkérdésem. A pozitív tulajdonos, a beneficial owner kifejezést nem értem. A tagországok természetes személyek helyett hivatalokat neveztek meg vagy egyéb más önkormányzati szerveződéseket akiknek nem sok közük van magához a kérdés felvetéshez. Éppen ezért egyértelműen rákérdeztünk erre még egyszer, hiszen a lista egy kicsit vicces, úgymond mindazok alapján, hogy milyen kérdéseket fogalmaztunk meg, érdekes általában véve, és ezt meg fogjuk nézni de igazából nem kaptunk választ a kérdéseinkre, azokra a kérdésekre, amelyeket a szakbizottság a bizottság felé megfogalmazott. A második eh, pont, ami Csehországot illeti, feltettünk itt is egy kérdést, hogy a eh, bizottság milyen válaszokat adott a cseh kormánynak, hiszen ezek itt nem szerepelnek. Meg szeretném kérdezni azt, hogy a cseh kormány kész volt-e az önök állásfoglalását az illetékes szakbizottság rendelkezésére bocsátani, vagy a cseh kormány megtagadta -e a rendelkezésre bocsátást. Ezt szerettem volna Csehország kapcsán kérdezni. Kraft úrnak fogalmazom meg a kérdésemet, ami a kifizető helyeket illeti Szlovákiában, ahol a földrablás kérdése merült fel, illetve Bulgáriában is voltak problémák, miután kifizető helyek díjakat követeltek, amelyek a támogatások 60%-át tették ki, 50-40%-át állítólag, és itt meg szeretném kérdezni azt, hogy ezzel kapcsolatban vannak-e felismerések, különösen miután a kifizető helyek kérdésének úgy nem megvalósult semlegessége, mivel ezek európai pénzek kifizetését felesek, nem garantált, de az egységes audit kérdése, hogyha a nemzeti hatóságokra akarunk hivatkozni, ami a pénzek eh, kiosztása, szétosztását illeti, úgy nagyon fontos az, hogy ezek eh, a nemzeti helyek ki tudják eh, fizetni a támogatásokat, mégpedig szabályos módon, ami a 2019-es évet illeti. Itt több pénzt adtunk ki a kohéziós alap kapcsán, abból és újból és újból felmerül a régi probléma, még pedig az, hogy a nemzeti menedzsmenthatóságok és kifizető hatóságok problémákkal küzdenek, nem kezelik szabályszerűen a pénzeket, és az információkat sem juttatják el a potenciális kérvényezők felé, mert szinte sportá vált azt, hogy folyamatosan olyan kérdéseket kapok Romániából, hogy hol nyújthatnak be e kérdéseket a kedvezményezettek, ők ugyanis ezt nem tudják. 2019-ben az audit egy kicsit nehezebb lesz, illetve a számvevőszék jelentése, hiszen hogyha több kohéziós pénzt adunk ki, akkor a problémák is megnövekednek. Éppen ezért meg szeretném kérdezni azt, hogy itt mennyire vagyunk hajlandóak a kohéziós kérdések kapcsán olyan országokban, ahol masszív szabálysértésekre derül fényt az európai pénzek kifizetésénél. Hogyan próbáljuk meg biztosítani azt, hogy az kedvezményezettek hozzáférjenek a pénzekhez rendezett módon, kapjanak információt szabályozott módon, a potenciális kedvezményezettekre gondolok itt, a lakosságra. Fontos, hogy könnyen legyen hozzáférhető az információ az interneten keresztül, kérdéshez az is, hogy a kérvények könnyen hozzáférhetőek-e. Itt nem csak a szabályok egyszerűsítését várom, hanem az információkhoz való hozzáférés egyszerűsítését is, és itt számos országban, mindegy, hogy Romániáról, Bulgáriáról van ez szó, Görögországról, Olaszországról, stb. stb. Hát itt intenzív pótkérdéseim vannak, és az utolsó kérdés, a szervezet bűnözés kérdése, hogyha a pénzeket könnyebben kell tudni kifizetni, akkor visszatérnék a szervezet bűnözések utóbbi félre, a Dél-Olaszországban. Tudjuk-e biztosítottnak látni azt, hogy a kifizető helyek és a menedzsment helyek a hatóságokkal olyan mértékben vannak összekapcsolódva, hogy tudják azt, hogy a, például a a kedvezményezetet elítéltek, a szervezet uh, bűnözés része, bűnbanda tagja, a tagország, illetve a hatóságok között nem ment át az információ megfelelően, tehát a kifizető helyek nem is tudtak arról, hogy azok a személyek, akiknek ők pénzeket fizettek ki, a szervezet bűnözésben vettek részt. Ezek lettek volna pótlólagos kérdéseim. Joachim Kusz kolléga, 2019-es évjelentés tevője, és most önnek meg is adom a szót, parancsoljon. Oké, okay. Herzlichen Dank. Sie können mich hören. Köszönöm szépen. Hallanak? Fantasztikus, köszönöm szépen. Köszönöm szépen Hán biztos úr, köszönöm Kráf úrnak is a bemutatást. Számos kérdésem van. Hán úrnak három kérdést, Hán úr felé három kérdést intéznék, és néhányat Kráf úr felé. kedves Hán úr, nagyon pozitív az, hogy az elmúlt évben mi mindent értek el. Mi most azok vagyunk, akik ezt nem akarják megkérdőjelezni, hanem a legkisebb dolgokra kérdeznének rá, éppen ezért engedjenek meg néhány kérdést. Egyrészt felmerül a kérdést, és ezt önök meg is említették, a hiba aránynál, a kockázati aránynál, kifizetéseknél. 2-ről 2,1-re emelkedett ez az anyagi küszöb. Most nehéz időket élünk meg, de ezek az idők még nehezebbé váltak. Hogyan szeretnék biztosítani azt, hogy a COVID idejében, amikor nagyon sok pénzről van szó, nagyon sok uh, kifizetésre kerül még sor. Hogyan próbálják meg biztosítani azt, hogy ez a kockázat nem emelkedik tovább? Második kérdésem. A reservations-ekre vonatkozik. Itt felmerül az a kérdés, hogy miért csökkentek e-, ezek a kiszentest illetően voltak változások. A de minimis eljárás kikerült ebből a kiszámításból. Ha most erre nem tudnak azonnal választani, úgy írásban is várjuk a választ. A, ha a de minimis eljárást is figyelembe vennék, akkor milyen szintűek lennek ezek a reservations részek. Kettőzer 19-es jelentésben szerepel az, hogy a HR menedzsmentben voltak hibák a bizottság részéről, erre kitérnének esetleg részletesebben, hogyan szeretnék orvosolni ezeket a problémákat. Graf úrnak fogalmazom most meg a kérdéseimet, ön készíti ezt a belső audit jelentést, Én a költségetési rendeletben láttam azt, hogy önök teljes mértékben függetlenek. Felmerül azonban a kérdés, hogy hogy is néz ki ez a eh, teljes mértékű függetlenség a bizottságtól, mennyi személyzetet kapnak ahhoz, hogy a munkájukat el tudják végezni. És eh, mindez hogyan zajlik. És én itt látok egy kis problémát. Ön arról számolt be, hogy eh, 136 ajánlást fogalmaztak meg 2019-ben, 2015 és között, 1900-at, illetve többet, mint 1900-at, ez azt jelenti, hogy az éves átlag 400. Hogy lehet az, hogy az elmúlt évben pusztán, idézelben pusztán 136 ajánlást fogalmaztak csak meg, lehet, hogy itt valamit félreértettem. Az elmúlt évben esetleg olyan sok volt eh, a dolguk, hogy eh, ezért kevesebb ajánlást fogalmaztak meg. És az utolsó kérdés, ezek az ajánlások, amelyeket önök a e, bizottsághoz intéznek, erről van-e jelentés, készült-e jelentés, én ezt megkaphatom-e? Köszönöm szépen. Vielen Danke, Herr und damit geht das Wort wieder an Kommissar Hahn. Köszönjük szépen Kósz úrnak, és akkor Hán biztosnak adok újra szót. Yeah, thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. És ami a különböző kérdéseket illeti, amelyeket az elnök tett fel, azt gondolom, hogy a jogi szakértőkkel is konzultálni kellene az első kérdés tekintetében, vagyis a cseh köztársaságbeli hatóságokkal kapcsolatos adatoknak a közzétételére nincsen egyelőre lehetőségünk, de természetesen visszatérhetünk majd erre a mentesítési eljárás során. Majd az akkori döntéshozatalnak lesz ez része. Azután másodszor a végső kedvezményezettet illetően egyelőre vannak itt jogi fenntartások, korlátozottságok. Persze megpróbálhatjuk megkérni a tagállamokat, hogy megadják a szükséges információkat. De ezt egyelőre csak önkéntes alapon tudjuk intézni. Éppen ezért a bizottság nemrégiben elfogadott egy javaslatot, amely az ágazati tárgyalások összességére vonatkozik a következő pénzügyi időszakban minden területen, ahol a felhasználások megtörténnek. Teljes hozzáférésre van szükség a végső kedvezményezettek nevéhez európai szinten, pontosan azért, hogy ezt a hiányosságot áthidaljuk, hogy a különböző ágazati bizottságokban meg tudjuk győzni a kollégákat a javaslat végrehajtására, illetve a tanácsbeli kollégákat is. Ami az információ hozzáférést illeti, mindig megvan a probléma, az a probléma, hogy hogyan tudjuk ezt javítani, és hogy mennyire lehetséges az egyszerűsítés annak érdekében, hogy érthetőbbek legyenek az adatok azok számára, akiknek nincsenek meg a pénzügyi eszközeik arra, hogy külön tanácsadót alkalmazanak az európai források felhasználására. Aztán, ami az utolsó kérdést illeti, felhozott egy példát Dél-Olaszországgal kapcsolatosan, illetve hogy itt a mafiának is közelhet ehhez a kérdéshez. Összességben csak annyit mondhatok, hogyha például van egy vállalkozás, amelyről kiderült, hogy család tevékenységeket folytat, és elítélték a hatóságok. Az ilyen cégeket persze ki lehet zárni mindenféle közbeszerzési intézkedésből, kezdeményezésből, már így is működik most is, a jövőben is így lesz. Azt gondolom, hogy további írásbeli válaszokra lesz szükség e tekintetben. Hun úr kérdésére válaszolva a két százaléknál magasabb mértéket tekintve, hogy őszinte legyek, minél jobban tudjuk az egyszerűsítést előrevinni, annál kisebb lesz a hibák valószínűsége. A legtöbb hiba ugyanis különböző értelmezésekhez kapcsolódik, hogy mi az, ami támogatható, mi az, ami nem. És ez kapcsolódik ahhoz is, hogy a magunk részéről, csak hogy őszinte legyek, a tagállamok gyak- gyakran úgymond aranyozással látják fel a projektjeiket, Ezek olyan rendelkezések, amelyek további hibákhoz vezethetnek. Nem csak ez lehet az oka a hibáknak, de része ez a problémának jelentős része. Ez tehát kapcsolódik a de minimis szabály bevezetéséhez, másrészt viszont azt is el kell mondanunk, hogy ez csak 15,2 millió euróhoz kapcsolódik, a teljes pénzügyi kihatás másfél százaléka ez 2000, a 2019-es fel, fenntartások tekintetében. Megpróbáljuk tehát a szükséges egyensúlyt kialakítani az egy szükséges ellenőrzések között és a hatékonyság között. Az önkérdésével kapcsolatosan lehet, hogy Gráf úrtól kellene választ kérni mivel ezt a belső ellenőrzési szolgálat kezdeményezte, és nem vagyok tudatában annak, hogy lennének itt problémák, de minden esetre utána fogok nézni. Köszönöm szépen. Talán érdemes lenne most akkor megadni Kraft úrnak a szót, de két percet tudok adni, mert a titkárság itt már nagyon aggódik, hogy fogy az idő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálok röviden beszélni, tiszteletben tartani a két perces határt. Ami a HR politikát illeti, kulszúr kérdése, való igaz, elvégeztünk három célzott HR auditot, és kettőben problémákat találtunk. Összességében a HR főigazgatóság szerepéhez kapcsolódik ez, a bizottság egészében egy keretet kell kialakítaniuk, illetve a különböző érintett főigazgatóságokat is érinti ez, ahol is a szakpolitikákat formálják, illetve az képzéseket intézik, a HR főigazgatósághoz intéztünk egy hivatalos levelet, kértünk tőlük visszajelzést, ajánlásokat, és a HR főigazgatóság arról tájékoztatott minket, hogy amikor a következő HR stratégiát kidolgozzák, figyelembe fogják ezt venni. Aztán, ami az én függetlenségemet életi, Kunz úr kérdezett erre rá, hogy mit jelent pontosan. Azt jelenti, hogy a bizottság szintjén senki nem avatkozhat bele a munkámba, függetlenül, mindenkitől függetlenül foghathatom el az audit tervet, illetve hajthatom végre a különböző feladatokat. Az audit bizottságot említettem a bevezetőmben. Megvan az a szerepe, hogy az én függetlenségemet biztosítsa. 150 auditor dolgozik velem, a bizottság szintjén ők hajtják végre az auditokat, illetve a végrehajtó ügynökségek, valamint több mint 40 decentralizált ügynökség és autonóm EU testület ellenőrzéseit, belső ellenőrzéseit is ők hajtják végre. Kunszúr teljesen igaza van, 2019-ben 136 ajánlást adtunk ki. Ez egy kicsit kisebb szám, mint a korábbi években. Számomra ez azt is jelenti, hogy a bizottság rendszerei támogatást kapnak, és egyre erősebbek. Ami pedig a hozzáférést illeti, az információ hozzáférést. A pénzügyi rendelet arról is beszél, hogy nekem jelentést kell készítenem a bizottsági kollégium számára minden egyes ellenőrzésről, amelyet az adott évben hajtottam végre, és ebből készül majd egy jelentés az Európai Parlament számára vagyis az az információ, amit az Európai Parlamentben kapnak a mentesítési eljárásról, szinte megegyezik azokkal az információkkal, amelyeket a bizottsági kollégium kap. Hogyha valaki meg akarja kapni ezt a jelentést, vagy külön jelentéseket az egyes auditokkal kapcsolatosan, amelyekre sor került, annak a keretnek megfelelően, amely a mentesítési eljárásra vonatkozik, ezeket a szokásos eljárásban kaphatják meg, amelyet az Európai Parlament és a Bizottság között kötött megállapodás alapján végeznek. Köszönöm. Köszönjük szépen, akkor azon meg is adom Markus Piper kollégának a szót, csak még egy közbevetést engedjenek meg. Nincs jogi akadálya annak, hogy a tagállamokat megkérdezzük a kedvezményezett tulajdonosokról. Van egy pénzmosás elleni irányelv, amelyben ez le van fektetve, semmi jogi akadálya nincs annak, hogy a tagállamok közöljék, hogy ki az 50 legnagyobb kedvezményezetje a kap pénzeknek vagy a kohéziós pénzeknek. Semmi akadálya nincs annak, hogy megnevezzék ezeket a természetes személyeket, csak akarni kell ezt a tagállamoknak és a bizottságnak, úgyhogy kérném, hogy akarják ezt. Markus Piper a következő. Kérjük, nyomja meg a speak gombot. Nagyszerű, akkor most így működik, remélem. Köszönöm szépen a bevezetőt, biztos úr. Köszönöm Kraff úrnak is. Nagyon professzionális ismertetése volt ez a jelentéseknek, mint mindig. Néhány évvel ezelőtt a mentesítési bizottság jelentés kapcsán még volt már volt szerencsénk egymáshoz, de hát gondolom Krafúr önt azért mégiscsak a bizottság fizeti, és ez esetben a függetlenséggel az a helyzet, hogy mi parlamentként és a számbevőszék is egy kicsit azért körmére néz a belső ellenőrnek. Ez úgy összességében rendben van, tehát vannak fékek és ellensúlyok, de azért a fizetést illetően önt azért mégiscsak a bizottság fizeti. Ami a jelentést illeti, három tagállam, Ciprus, Luxemburg és Málta azt mondja, hogy egyetlen egy problémás kifizetésre sem került sor, egyetlen esetre sem derült fény. Ez hiteles? Különös tekintettel, ami Máltát illeti, mert hát itt azért igen, nagyok a kételjeim is. Az embernek vannak kételjei, akkor önök utána járnak-e a dolognak, és vizsgálódnak-e helyben? Vannak -e olyan bizottsági tisztviselők, akik ott helyben aktívan leellenőrzik, hogy mi a helyzet, amikor egy kicsit furcsa adatok érkeznek. Aztán szeretném támogatni Mónika Holmájert is, ami a kedvezményezekre vonatkozó átláthatóságot illeti. Évek óta alkalmazok az átláthatóság elvét a mezőgazdasági politikában és a strukturális alapoknál is. Mi igenis tudni szeretnénk azt, hogy ki mikor mennyi pénzt kapott, és azt hiszem, hogy tekintettel a jelenlegi helyzetre, amikor is mezőgazdasági pénzekről tárgyalunk, nem egy túlzott kérdés, érdemes lenne megnézni, hogy ki kapja a pénzeket. Előrelépést kell elérnünk ezen a téren, és nem megengedhető, hogy a tagállamok mindenféle akadályra hivatkozva ne szolgáltassanak adatot. Az Európai Bizottságot kérnénk, hogy eljön helyett legyen egy kicsit kemény, keményebb. Aztán, ami a humanitárius segítségnyújtást, illetve a menekülteknek nyújtott segítséget illeti, feltűnt, hogy az elmúlt években Görögország elég sok pénzt kapott, 3,5 milliárd euróról van szó, ezt a migrációra és humanitárius segítségnyújtásra kapta az ország, ez közel egyenlő azzal az összeggel, amit Törökország kap. De Törökországban vannak tényleges előrelépések, vannak fogadóközpontok, befogadják, a családok is fogadnak be menekülteket, van egészségügyi ellátás, van oktatás, ezt itt kézzelfoghatóan látjuk, de mi a helyzet Görögországgal? Miért olyan nehéz ott még mindig a helyzet? Hová ment el a pénz? Aztán van még egy utolsó kérdésem az NGO-kra vonatkozólag. Egyre több olyan ügyről érkezik hír, és ez nagyon aggasztó, hogy bizonyos Európai Bizottsági Főigazgatóságok NGO-kkal kötnek szerződéseket, amelyek azt mondják, hogy tagállami kormányokra, illetve tagállami képviselőkre gyakoroljanak nyomást, és ezért kapnak pénzt. A kérdésem az, hogy az Európai Bizottság utána jár -e ezeknek az ügyeknek, mert a hatalom megosztáshoz már nincs köze annak, hogyha az Európai Bizottság civil szervezeteket fizet azért, hogy politizáljanak. Ebben az összefüggésben az NGO-k esetében is kívánatos lenne a kedvezményezettekkel kapcsolatos átláthatóság. Tudjuk-e egyáltalán, hogy az NGO-knak nyújtott támogatások a ta- tagállamok szintjén hogyan oszlanak meg? Tudjuk-e, hogy a civil szervezetek ott helyben mit tesznek a pénzzel? Van -e egyfajta átláthatóság a kedvezményezekre nézve? Tudjuk-e, hogy az európai pénzek hová kerülnek, vagy pedig csak bízunk egyszerűen a civil szervezetek jelentéstételében? Ennyit szerettem volna magam részéről kérdezni. Talán én is kitérnék röviden még arra, amiről Hán biztos is beszélt, 2021-től 2027-ig terjedő időszak. A következő mentesítés alkalmával is foglalkozunk majd, ugye, a gazdasági újjáépítési csomaggal. Jó lenne, hogyha Johannes Hán szólna még néhány szót arról, hogy szerinte eddig mennyire sikerült az Európai Parlament tehát bevonni a tárgyalások során az átláthatóságba és a kontrollba, hogy ténylegesen el tudjuk majd látni a feladatunkat ezen a téren. Köszönjük Markus Pipernek, Cvetelina Penkove a következő, kedves Cvetelina, parancsolj! Látjuk, halljuk önt, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen Hán biztos úrnak, hogy itt van, köszönöm a bevezetőjét, és köszönöm Kref úrnak is, az értékes információkat. Először is én is osztozom, osztom azokat az aggályokat, amelyek az átláthatósággal kapcsolatban hangzottak el. Néhány tagállamból nagyon aggasztó hírek érkeznek. Többet kell beszélnünk a tagállami hatóságokkal folytatott kommunikációról, ezt javítanunk kell. Három kérdésem van. Ezeket a kérdéseket Hán úrnak szeretném feltenni. Először is tudjuk, az előző évek tapasztalataiból, hogy az évek, minden egyes év végén a tagállamok megpróbálják gyorsan felhasználni a pénzeket, máskülönben elveszítenék őket. Ezért kapkodnak, és nagyobb a hibák kockázata. Érdekelne, hogy az Európai Bizottság mit tesz annak érdekében, hogy elkerülje az ebből eredő hibákat, és hogyan kívánja csökkenteni a kockázatot. Ismét csak a pénzügyi időszak végén van egyfajta átfedés a régi időszak és az új idősz pénzügyi év között. A tagállamok ilyenkor igyekeznek abszorbálni a régi időszak pénzeit és az új, újonnan kezdődő időszak pénzeinek abszorpcióját próbálják elodázni, és ezen a téren mit tesz az Európai Bizottság az ezzel kapcsolatos hibák elkerülésére? A harmadik kérdésem a gazdasági újépítési csomaghoz kapcsolódik. Tudjuk, hogy a tagállamok valószínűleg megpróbálják a pénzeket mielőbb felhasználni. Ez valószínűleg ahhoz vezet, hogy nem tudják tartani a menetrendet. Érdekelne, hogy az Európai Bizottság készíte iránymutatásokat a tagállamoknak és a irányítási hatóságoknak, és ha igen, akkor mikor fogja ezt megtenni? Van-e az Európai Bizottságnak másodszorban elég kapacitása, hogy arra, hogy garantálja a csökkentett hibarányt ezen a téren? A harmadik kérdésem pedig a Költségvetési Főigazgatóság éves jelentésére vonatkozik. A főigazgató ugye a saját forrásokra vonatkozóan aggályokat fogalmazott meg, illetve beszélt arról is, hogy az Egyesült Királyság a 2011-től 2017-re vonatkozó időszak pénzeit nem fizette be. Tudom, hogy itt zajlik már egyfajta jogi eljárás a be nem fizetett pénzeket illetően. Hán biztostól azt szeretném megtudni, hogy mik a részletek, tud -e erről többet mondani, és Számíthatunk-e arra, hogy az, Európ- hogy az Egyesült Királyság befizeti a hiányzó pénzeket? Köszönjük szépen, Johannes Hánt kérem meg, hogy válaszoljon. Yeah, once again on the, on the whole issue of final beneficiaries. Uh, a végső kedvezményezettek eh, kérdését szeretném még egyszer megvizsgálni. Reméljük, hogy a parlament eh, és a tanács is kemények lesznek, amikor a bizottság javaslatainak megvalósítására kerül sor. A következő MFF-ben a szektorális eh, szabályozások kapcsán nagyon fontos, hogy a végső kedvezményezettet meg kell nevezni a bizottság felé azért, hogy eh, ez közvetlenül hozzánk kerüljön. Itt nem csak az ellenőrzés kérdéséről van szó, hanem arról is, hogy felgyorsítsunk dolgokat, például a mentesítési eljárás szempontjából, amennyiben ez összekapcsolódik az interoperabilitással, és jelenleg ezt nem tervezzük, tehát nincsen benne a szektoriális megállapodásban, tehát a tagországok hajlandóságára kell támaszkodnunk abban, hogy mindezt önkéntes alapon megtegyék. Mi azt javasoltuk, hogy ez legyen benne a rendeletben, amit Svetelina asszony megjegyzését illeti. Vannak kihívások mindannyiunk számára a következő MFF megvalósítását illetően és mindez azt jelenti, hogy a kapacitásainkat ki kell aknáznunk, a megvalósításra vonatkozóakat, de azokat is, amelyek a kontrollal és az audittal foglalkoznak. Ezt azért mondom, mert a következő tárgyalásokban a tanács javaslatai alapján ők a bizottság személyzetének személyzetét illetően csökkentéseket szeretnének. Ez nem célunk, természetesen a munkát megpróbáljuk optimalizálni, például azzal, hogy a mesterséges intelligenciát használjuk, annak érdekében, hogy több tím munka valósuljon meg, azért, hogy a munkatársaink el tudják végezni azt a munkát, amelyet amúgy különböző komputerek nem tudnak elvégezni. Következő szabályozások feloldására vonatkozik, a jelenlegi struktúrás alapokra vonatkozó rendeletben. Itt nagyon sok lehetőség van de sokkal könnyebben hozzáférhető számos dolog, és mindez a hiba arányt is csökkenteni tudja, ami befogadható, illetve nem befogadható. Ennek értelmezése kibővült, és szinte minden befogadható jelenleg, amennyiben ez összhangban áll a COVID válságra adott válaszsal. Ezt ellenőrizni lehet, itt vannak párhuzamok, a régi rendeletek, az újak között, újak között és a jövőbeniek között. Ami az ön kérdését illeti, a menedzsment kapacitást illetően, illetve az újjáépítési alap megvalósítását illetően a nemzeti hatóságokat, különböző készségekkel is fel kell ruházni, és ezt megvizsgáljuk tagországi szinten. Tehát eh, nagyon fontos, hogy itt hatékony ellenőrzés, hatékony monitoring intézkedések valósuljanak meg. A főigazgató úr beszámolt a jelenlegi helyzetállásról. Még mindig vitában állunk az Egyesült Királysággal, és itt egy bírósági meghallgatásra várunk, majd 2020 vége felé. Jelenleg tehát ez a helyzet. Markus uh, the next speaker will be Olivier Chastel. Olivier... A következő hozzászóló Olivier Chastel lesz. Olivier, parancsolj! Üdvözlünk, üdvözlünk! Mindenkit köszönteni szeretnék. Köszönöm szépen Hán biztosnak az előadását. Ő a mentesítési eljárásról beszélt 2019 kap kapcsán, és várjuk ennek a mentesítésnek a fontos elemeit, a teljesítménymutatók bemutatását annak érdekében, hogy mérni lehessen a megvalósított politikát, a gazdasági hatékonyságot, a felvételi abszorciós kapacitást, az administratív kapacitásokat, a hiba arány fontos projekteknél. Ezek a kérdések mind prioritást képeznek számunkra. Van néhány kérdés, amit a biztoshoz érinteni, illetni, hozzáfogalmaznék meg. A DJ Budget a teljesítményt helyezte az Európai Unió középpontjába, és én szeretnék kezdeményezési elemeket látni ennek az Eh, anyagnak a kapcsán a bizottság első jelentését közzétette szeptemberben, és eh, hogyan tudnánk ezt a jelentést a munkába integrálni, ezt is valahogy meg kellene néznünk. Szeretnénk néhány pontosítást a 2019-es eh, intézkedésekről, Voltak kezdeményezések, amelyek eh, megvalósultak az adminisztratív egyszerűsítés érdekében. Én szeretném mérni a rendszer modernizálásának állapotát, A biztost hallgatván kiderült számomra az, hogy nagyon sok európai országban eh, az Erekné nevű eszköz megvalósítása, alkalmazása nagyon nehéz. 2019-es mentesítés alapját olvasván a bizottság mindezt kötelező érvényűvé szeretné tenni. Vannak olyan országok, akik ezt azonban nem szeretnék használni. Ezeket a kérdéseket szerettem volna ma a biztoshoz intézni. Köszönöm szépen, Olivier! Az elnyékjelentés nevünk panaszt juttatott el, és azt mondta, hogy az ő kérdésére egyáltalán nem kapott választ. Éppen ezért Viola von Kramon hozzászólása után arra szeretném biztos kérni, hogy Markus Péper kérdését Görögország, Törökország, civil szervezetek, stb. Tehát várjuk ezekre a válaszokat. Viola parancsolja. Köszönöm, Monika, köszönöm, biztos úr. Köszönöm szépen mindazt, amit elmondtak. Szeretnék visszatérni a cseh miniszterelnök kérdésére. Az összeférhetetlenségi auditok nagyon fontosak, és tudjuk, hogy itt másként kell működnünk. Sze- szombaton kiderült, hogy a bizottság küldött a cseh kormánynak egy emlékeztető levelet a cseh miniszterelnök összeférhetetlensége és vállalkozása Zakrofeld miatt. A cseh kormány nem hajtotta végre az audit ajánlásait. A Lisszaboni szerződés 319-es cikkének harmadik bekezdése arról szól, hogy a bizottságnak megfelelő lépéseket kell tennie, hogy a mentesítésben az Európai Parlament által tett megállapításokat végrehajtsa, amennyiben azok a külső kiadásokhoz kapcsolódnak. De a tanács véleményét is figyelembe kell venni, vagyis a parlament 2018. decemberi állásfoglalását figyelembe véve ebben az ügyben, a parlament kimondta, hogy a bizottságnak a második bekezdésben a bizottságnak zéró toleranciát kell alkalmaznia, és nem szabad kettős mércét alkalmazni egyetlen Európai Uniós politikussal kapcsolatosan sem, és nem késlekedhet az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme. A 12-es bekezdés pedig arra szólítja fel a bizottságot, hogy közzé tegyen minden olyan dokumentumot, amely rendelkezésre áll, így erre volna kötelezett a cseh miniszterelnök és mezőgazdasági miniszter tekintetében is. Ironikusnak tartom, hogy a bizottság ellenkezőképpen járt el, és még inkább rontotta az eljárás átláthatóságát. A június, idei június 19-i állásfoglalásban, amikor is a cseh miniszterelnökkel szemben újraindították a vizsgálatot az esetleges összeférhetetlenséggel kapcsolatosan, a parlament felszólította a bizottságot, és most idézek, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy véglegesítsék a folyamatban lévő auditeljárást késedelem nélkül, és eh, hozza nyilvánosságra, amint a bizonyítékokat megvizsgálták. Az ombudsman kijelentette, hogy mivel a dokumentumok közétételéhez erőteljes közérdek fűződik, a bizottságnak újra kellene fontolnia, hogy nyilvánosságra hozza a dokumentumokat, miután lezárult az audit. A vidékfejlesztési miniszter úgy nyilatkozott, hogy a bizottság kérte őket, hogy titkosítsák a dokumentumokat, érdekes volna erről többet megtudni. A bizottság, ez a kérdésem, követi-e az ombudsman ajánlását. Mikor teszi közzé a bizottság a végleges ECFI vizsgálati jelentést, illetve a mezőgazdasági alapokkal kapcsolatos jelentést, és mikor adja át a parlamentnek azokat a dokumentumokat, amelyek a csepá miniszterelnök esetleges összeférhetetlenségéhez kapcsolódnak. Ezen túlmenően lesz majd egy kérdés, amit tovább kell vizsgálnunk, mégpedig a cseh kormány kérdése az igazságos átmenet alappal kapcsolatosan. Az egyik legnagyobb kérés a Lobocseknitől jött, aminek az előbb említett céghez is köze van. Itt kettős az ütközés és az érdekelentét. Nagyon reméljük, hogy a miniszterelnök érintettsége miatt a bizottság végigviszi ezt az eljárást. Minden esetre az írásbeli kérdés tárgyalását folytatni fogjuk. Köszönöm szépen. Nagyon köszönjük ezt a rendkívül értékes hozzászólást. Köszönöm szépen az értékes hozzászólást, és remélem, hogy még magyarázatot kapunk arra, hogy a bizottság eh, miért döntött úgy, hogy zár alatt tartja a dokumentumot. Mm, számunkra ez egy nagyon súlyos eh, bizalmatlansági jelzés volna, és nem elfogadható, mégpedig egy jogi szempontból. Kérjük szépen, hogy válaszoljanak ezekre a kérdésekre, illetve Markus Piper kérdéseire, aki eddig nem kapott választ. Yeah, sorry excuse uh, Markus Piper for not um, um, uh, Elnézést kérek, uh, hogyha nem válaszoltam meg minden egyes kérdést. Minden esetre nem tudok teljes választ adni a kérdésekre, és ahol nem tudtam válaszolni a civil szervezetekkel kapcsolatosan, például utána fogok nézni a válasznak. Úgy értünk el, hogy a bizottság a közelmúltban elfogadott egy vállalati modell megállapodást. Ezt 2021-től kezdődően fogja használni a bizottság, a kedvezményezettekkel összefüggésben, vagyis hogy minden támogatásnak nyoma legyen a konzorciumokon belül is vállalatunként. Tehát itt egy másik szervezetnek lesz külön feladata, ez teljes átláthatóságot biztosít. ebből kaphatják meg a jövőben a szükséges információt az érintettek. Castell úgy gondolom, hogy már az is kockázatot jelent, hogy az intézkedések bevezetése, amelyek lehetővé teszik a tagállamoknak a strukturális alapok felhasználását, a COVID-19 válság összefüggésében fel kell gyorsítani ezt a felhasználást. Egészen az év végéig mint többször elmondtam, az, ez az arány, ez a szint az N plusz 3-as szabályhoz is kapcsolódik amely lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy úgymond bemúgy, később is beadhassák a kifizetési kérelmeiket. Ami az Arachne eszközt illeti, ez csak akkor lehet hatásos és kellőképpen kihasznált, hogyha van -e egy kötelezettsége a tagállamoknak, hogy a végső kedvezményezettek személyét közzé tegyék, és átadják, vagyis az adatcserét interoperábilis módon kell végrehajtani, vagyis hogy ezt az információt az Arachne eszközzel tudjuk összekapcsolni, és meg tudjuk állapítani, hogy melyek lehetnek a nem jogosult végső kedvezményezettek. Camus asszony az ombudsmanhoz intézett válasz volt az, amiről ön beszélt, és persze ennek meg kell felelnie a vonatkozó jogi előírásoknak, tiszteletben kell tartanunk a titkosság követelményét is. Ön is tudja, hogy különböző vonalai vannak ennek az egész kérdéskörnek, már ami a cseh miniszterelnök összeférhetetlenség ügyét illeti. Ide kapcsolódik a CNP pénzek felhasználása vagy nem felhasználása a kettes pillér keretében a hét elején a cseh hatóságoknak a strukturális alapok felhasználása vonatkozó audit alapján ajánlásokat tettünk, ezeket a cseh, cseh hatóságoknak végre kell hajtaniuk, és úgy gondolom, hogy most az a méltányos, hogyha megvárjuk a jövő év első negyedévét, és eltekintjük, hogy mennyire hajtják végre ezeket az ajánlásokat. Ezen túlmenően mindig készen állunk arra, hogy a jogi megkötöttségek tudatában közzétegyük az adatokat, amelyeket tudunk, de nagyon komoly kérdéseket vetnek fel a jogállamisági előírások, úgyhogy a mi kötelezettségünk az, hogy a különböző jogszabályoknak megfeleljünk. Az utolsó gondolatával kapcsolatosan ez az átmeneti alap még nem áll rendelkezésre. Ezért nem tudjuk egyelőre még, hogy végül is hogy fogják alkalmazni, és milyenféle érdekütközéseket fog majd ez felvetni. Also ich sehe, dass wir uns noch mit dem Punkt auseinandersetzen. Úgy látom, hogy ezzel a ponttal még kell foglalkoznunk a jövőben is az Európai Bizottság ugye azt mondta, hogy bizonyos dolgokat nem kellene közzé tenni, ezzel még foglalkoznunk kell majd. Tomás Zsdehovszki és Cseh Katalin szeretnének még hozzászólni, valamint Misári Vazi is. Tomás, parancsolj! Igen, köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen a kiváló bevezetőt Johannesnek. Örülök, hogy beszélt az összeférhetetlenségről és André Babis kérdéséről, de érdekelne a bizottság konkrét álláspontja, hogy összeférhetetlenségről van-e szó, vagy nem. Ha nem, akkor rendben van, akkor együtt tudok élni azzal, hogy az ember lehet milliárdos, elfogadhatja az EU-s pénzeket, és mondhatja azt, hogy hát sajnálom, ez így működik, a milliárdosok szépen lenyúlhatják az EU-s pénzeket, és miniszterelnökké válhatnak, és majd ők döntenek arról, hogy kikapja meg az EU-s pénzeket a jövőben. Nap mint nap látunk ilyen összeférhetetlenségi problémákat, és az Európai Bizottság helyzetelemzése nagyon sokáig tart. Őrület ez az egész, nem ismerek még olyan intézményt, amelynek két évre van szüksége azért, hogy egy ilyen ügyben világos döntést hozzon. De rendben van. Van még időnk. Rászánhat az Európai Bizottság még 5, 6, 7, 8 órát. Rendben van, tiszteletben tartom, hogy több időre van szükség. Egy másik dolog, amelyről szeretnék többet hallani, az az, hogy önök mit ígértek meg korábban. Amikor az ön meghallgatását tartottuk, valamint Vera Jurova meghallgatását, aki ugye a bizottság alelnöke, önök azt ígérték, hogy segítenek tárgyalni a tanácssal. Ugyanis a tanács éveken keresztül illetve a tanácsnak éveken keresztül nem adta meg az Európai Parlament a mentesítést, mert nagyon sok a probléma. Az elnök félbeszakítja a hozzászólát, hozzászólót. Tomás, kérlek, kicsit fogd rövidebbre a mondandódat, mert nincs már sok időnk. Persze, csak annyit szeretnék még kérdezni, hogy akarna-e az Európai Bizottság segíteni nekünk abban, hogy ezt a mentesítési problémát a tanácssal megoldjuk? nagyon nagyra értékelném azt, hogyha nyíltan kimondaná azt, hogy nem, vagy ha az a válasz, hogy igen, akkor szeretném megtudni, hogy mikor tudunk találkozni, és mikor tudunk megoldást találni arra, hogy hogyan tovább. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük Tomásnak, köszönöm a megértésedet is, Cseh Katalin a következő. Thank you very much, Commissioner. Köszönöm szépen, biztos úr, köszönöm, elnök asszony. Lenne néhány kérdésem a szóban forgó dokumentummal kapcsolatosan, és köszönöm az eddigi munkáját is. Ön beszélt arról, hogy milyen fontos a kommunikáció. Érdekelne, hogy fontolóra venné el, hogy esetleg a polgárokkal közvetlenül kommunikáljon, például egyfajta marketing kampányra gondolok, azt illetően, hogy az Európai Unió az Európai Uniós pénzekkel milyen sok jót, milyen sok eredményt ér el. 2019-ben az EP választások idején a jelöltek EU-s projektekről kapcsolatos, projektekkel kapcsolatos információkat küldtek körbe. Azonban sokszor panaszkodtak is a gonosz Európai Unióra, amely nem segít, nem küld pénzt, és amely például az én hazám esetében, Magyarország esetében elnyomja a polgárokat, ez volt a kommunikáció. Gyakorlatilag visszaéltek az EU-s bizalommal és az Európai Unió pénzeivel. Hogyha nem tudunk ez ellen fellépni, akkor ez a fajta gyakorlat az euroszkepticizmus további térnyeréséhez vezet. Vannak bizonyos követelmények az EU-s logó használatára, EU-s projektek esetében, és így tovább. De ezek nem járultak hozzá kellően a cél eléréséhez. Bátorítanám a bizottságot arra, hogy legyen politikusabb, és kommunikáljon határozottabban, ami az EU-s pénzek felhasználását illeti a tagállamokban. Van még egy kérdésem. Vannak kohéziós mezőgazdasági projektek, és vannak az ISF-hez kapcsolódó projektek is, ahol nem sikerült elérni az előzőleg meghatározott mérföldköveket. 15%-ot tesznek ki ezek a projektek, ez egy elég magas arány. Mi a gond? A pénzek elosztásával van gond, a kedvezményezetteknek nyújtott támogatás hiánya esetleg a baj. Hogyan lehetne biztosítani, hogy ezek a projektek hatékonyabbak legyenek, és hogyan lehetne ezt a magas arányt csökkenteni azért, hogy a polgárok szintjén több hozzáadott értéket tudjunk teremteni ezekkel a pénzekkel. Köszönjük szépen, Michel Rivázi! Euh, moi, je voudrais revenir. serait szeretnék térni az ön nyilatkozatára. Ön azt mondta, hogy az intézmények pénzét megfelelően kell kezelni, és az átláthatóság nagyon fontos. Nekem vannak kérdéseim a pénzzel kapcsolatban, a um, gyógyszerlaboratórium kapcsán. Ezek a cégek eh, milliárdokat kaptak, a Sanofi, zenaka, a AstraZeneca, stb. És meg szeretném kérdezni azt, hogy a szerződéseket, amelyeket eh, aláírtak a laboratóriumok és a bizottság között, ezek a szerződések miért eh, bizalmasak? A Sanofi eh, igazgatója elmondta a bizottságnak azt, hogy ő hajlandó a szerződés megmutatására. Miért nem szeretné a bizottság az átláthatóságot? És miért nem hajlandó megnevezni azokat, akik részt vettek a tárgyalásokon? Ez közpénz, ez az európai polgárpénz, a mi pénzünk, és mi teljes mértékű átláthatóságot szeretnénk kérni, hiszen van az a pénz, amely számos tagország megkapott, megkap a laboratóriumoknak is van felelőssége, és ezt klinikai kísérletekre adják. Tehát nagyon fontos, hogy Ön biztos úr, aki az átláthatóságról beszélt, legyen bizonyíték az ön kezében az átláthatóságról, és a bizottság eh, az maga, aki a szerződésekhez való hozzáférést ellehetetleníti. Köszönöm szépen, eh, Mise. Kedves Johannes Hahn, látod, hogy az átláthatóság, illetve a, eh, az átláthatóság hiánya, mint egy piros vonal, megjelenik itt a vitában is eh, végig, tehát tudjuk azt, hogy eh, számos probléma van. Kedves Johannes Hám, parancsoljál, tiéd a szó. Köszönöm szépen. Emlékeztetni szeretnék arra, amit már többször elmondtam, tetszik vagy nem tetszik, a cseh kormány eddig nem nyújtott be kifizetési kérvényeket. Éppen ezért nem történt az európai pénzek illegális használata, másrészt, ahogy tudják önök is azt, az érdekellentét és az ezzel kapcsolatos legisláció értelmezése különbözik a Csehköztársaságban és az Európai Unióban, ami a pénzügyi kárt illeti az Európai Unió kapcsolatos szempontjából. El szeretném mondani, hogy nem történt kár. Egy kérdést neveznék meg, amelyet amelyről tudunk a mezőgazdaság kapcsán, ami a mentesítést illeti, és a tanácsot. Őszintén én teljes mértékben értem a felvetésüket, és mi szívesen segítjük a vitát a parlament és a tanács között ebben a témában. Ami csak Katalin kérdését illeti, teljes mértékben értem korábbi regionális politikát fejes biztosként is az ön agájait és panaszait. Ez egy olyan kérdés, amely nem speciálisan a magyar probléma. Nagyon sok tagországban a regionális helyi politikusok úgymond bizonyos projekteket promotálnak, amelyeket az Európai Unió finanszíroz, és azt a benyomást kell tették, hogy ez mindez nemzeti regionális pénzből valósult meg, amely csak részben igaz. Mi megpróbálunk kommunikálni, de el kell mondanom, hogy limitáltak a forrásaink, és mindenre limitált lehetőségünk van. Éppen ezért az irodáink munkájára támaszkodunk, és az Európai Parlament munkájára, és mindenki, aki e, ezt támogatni tudja, eljuttatjuk az összes szükséges információt, de a nemzeti kampányokkal nem tudunk e, konkurálni, ezt nem tudjuk megoldani. Megpróbáljuk a tőlünk e, telhetőt megtenni, és megnézni azt, hogy a szociális médiát, stb. hogyan tudjuk jobban felhasználni. De ha egy adott országban egy bizonyos hozzáállás mutatkozik meg arra vonatkozóan, hogy nem osztják meg az összes információt, az Európai Uniós pénzek hatását, illetve akkor itt problémák vannak megpróbálunk helyzeten javítani, de vannak itt a korlátok. Ami a másik kérdést illeti, én nem foglalkozom közvetlenül ezzel az ügyjel, de természetesen mindezt követem. Jelenleg megállapodtunk abban, hogy három kontaktot tartunk, de van hat további tárgyalás, és nem okos dolog az, hogyha a, amíg nem zárjuk le az összes tárgyalást, bemutatjuk a már lezártak eredményét, hiszen ez egyenlőtlen feltéteket teremtene a tárgyalásokon, és mi mindent megteszünk a magunk részéről annak érdekében, hogy a szükséges részeket elvégezzük az alapok kapcsán, és garantáljuk a biztonságot a polgárok számára. Köszönöm szépen, biztos úr, köszönjük szépen a válaszokat. Manfred Kraftnak adném meg röviden a szót, lezárásul parancsoljon. Blub, da war er wieder weg. <laughs> Monsieur Kraft, veuillez appuyer sur le bouton Speak, s'il vous plaît. Hello? Ah, sorry. Um, I, do, I, do, I thought I uh, answered all... Elnézést, azt gondoltam, hogy minden kérdésre válaszoltam, de ha úgy gondolja, hogy van egy konkrét kérdés, amire nem válaszoltam. Nem, nem. Inkább csak azért adtam meg a szót, hogyha esetleg szeretne zárószóként még valamit röviden elmondani, akkor most van rá alkalom. Igen. Szeretnék zárószóként szólni néhány dologról, csak reagálva arra, amit Hán biztos úr mondott. Nagyon fontos figyelembe venni, hogy hogyan működnek az éves ellenőrzési rendszerek. Hogyha van egy probléma, akkor van lehetőség arra, hogy pénzügyi korrekciót javasoljunk az EU költségvetés védelmében, ezért nagyon fontos ezt figyelembe venni a vita egészében, az erről szóló diskurzus egészében. Köszönöm szépen. Köszönöm. Plusz kommentár. Kúsz úr, zárásképpen szeretne még szót kérni? Igaz, hogy már elég kevés az időnk ezért arra kérném, hogy csak nagyon röviden szóljon hozzá, ha kéri a szót. Köszönöm szépen, igen, hát mivel nincs sok idő, és még 30 percünk maradt csak a következő napi rendi pontra, és utána a tolmácsok elmennek, úgyhogy arra szorítkoznék csupán, hogy ha lesznek még nyitott kérdések, akkor azokat írásban feltesszük, ezeket megküldjük önöknek. Egyébként pedig köszönöm Hán biztos úrnak, és köszönöm Kreff úrnak a részvételt a mai ülésen, és köszönöm a türelmüket is, köszönöm nekik a válaszokat. És ha nem is tetszik mindenkinek az, ami elhangzott, hát ez a helyzet. Kérdezünk, kérdezünk, mindaddig, amíg nem kapunk kielégítő választ. Köszönöm szépen önöknek. Köszönöm. Köszönjük szépen Kúsz úrnak. Gyakorlatilag a következő napi rendi ponthoz is a biztos úr rendelkezésünkre áll. Köszönöm neki, hogy ilyen sok időt szánt ma ránk. És akkor meg is adom neki a következő napi rendi ponttal kapcsolatban a szót, ez a PIF jelentés. Kedves biztos úr, megint neked adom meg a szót. Uh, köszönöm szépen, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy röviden bemutathatom a 2019-es jelentést, uh, az úgynevezett PIF jelentést, amely a pénzügyi érdekek védelméről szól. Az európai szinten azért készül ez a jelentés, hogy biztosítsuk az európai források megfelelő elköltését, illetve védi az európai költségvetést a csalásoktól. 2019-ben eh, folytatódott az elmúlt öt év csökkenő trendje, összesen 939 család eseményre derült fény. Ez összesen 61,4 millió eurót érintett, ez 63 kal alacsonyabb, mint az előző évben. Elsősorban a csalások szintjét mutatja ez a jelentés, illetve a felderített család sok szintjén az Európai Unión belül. 2019-ben ezeknek az aránya a kiadási programok ciklikus természetéhez is kapcsolódik, de természetesen nem akarom alábecsülni a foganatosított intézkedések használt sem, amelyek 2014-2020 között kerültek végrehajtásra. Ezeket az eredményeket a következő költségvetési időszakban figyelembe veszük. A 2019-es PIF jelentésből kiderül, hogy szinte minden tagállam végrehajtotta a PIF irányelv átültetését a nemzeti jogszabályok közé. Létrehozták a nemzeti csalás elleni rendszereket, javítva az átláthatóságot, illetve korlátozva az összeférhetetlenségeket. Az Európai Unió szintjén a csalások elleni küzdelmet a csalások elleni hivatal, az OLAF vezeti továbbra is. 2019-es évben ez elfogadta a stratégiáját, javítva a lehetőségét, hogy fellépjen a csalásokkal szemben. 2019-ben emellett elfogadták a közérdekű bejelentőkről szóló irányelvet is, ez lehetővé teszi a csalások felderítését és más szabálytalanságok felderítését, illetve védelmet ad azoknak, akik ebben segítséget nyújtanak az Európai Ügyészségi Hivatal létrejöttével tovább javulnak ezek a lehetőségek. Reméljük, hogy az EPPO megkezdi minél hamarabb a tevékenységét. A jelentés a 2019-es évvel foglalkozik elsősorban, de nem szabad figyelem, figyelmen kívül hagyni a komplex, a kontextust sem. Az Unió gyorsan reagált a Next Generation EU programmal a felmerült nehézségekre. A következő generáció program nagyon fontos a befogadó és fenntartható gazdasági növekedés biztosításában és a válság leküzdésében. Nem csak, hogy több pénz áll rendelkezésre, hanem rugalmasabban lehet majd elkölteni ezeket a forrásokat, mint korábban, de ez azt is jelenti, hogy hatékonyabbnak kell lennünk, mint korábban, és biztosítanunk kell, hogy hatékonyan kerülnek felhasználásra ezek a források, tehát az előző témánál megbeszélteknek a logikus folyományaival találkozunk most, hiszen nagyobb pénzekről, nagyobb kockázatról van szó, ami a szabálytalanságokat illeti. Ezek az intézkedések Európai Unió szinten segítenek nekünk a bizalom erősítésében, lehetővé teszik a kockázatok megállapítását, és biztosítják azt, hogy az intézkedések ezt a nagyon gyorsan változó területet is biztosíthatóvá teszik. később majd részletesebben is vissza kell térnünk erre a témára. Szorít az idő, és most el kell mennem az MFF háromoldalú egyeztetésre, személyesen a parlamentbe, de a kollégám majd megosztja önökkel a gondolatait ezzel kapcsolatosan, illetve válaszol a kérdésekre és azokat a kérdéseket, amelyeket tényleg hozzám akarnak intézni, kérem, hogy ezeket majd más alkalommal hadd válaszoljam meg, illetve írásban. Gondolom lesz erre még alkalom a mentesítéssel kapcsolatos egyeztetések során. A mai napra szeretném most kimenteni magam, nem rajtam múlott, de meg kell felelnem különböző kötelezettségeimnek a parlamenttel folytatott tárgyalások tekintetében. Ugye a tanács és a parlament egyeztetésén kell részt vennem, a következő kihívásokra való megoldás megtalálásában. Szeretném kérni tehát a megértésüket, most sajnos távoznom kell. Köszönöm, biztos úr. Tudom, hogy önt is szorítja az idő, úgyhogy én azt javaslom, hogy esetleg a kollégái hallgassák meg a kérdéseinket, és válaszoljanak, illetve hogyha szükséges lesz, akkor majd kérünk még egy időpontot öntől, hiszen ma egy hosszabb ülésen itele kolléga válaszolt sok kérdésre. Sok sikert kívánok a trialógushoz, és most Katarina Kinicsi következik három percben. Do we have a problem? Esetleg technikai probléma merült fel? Isn't it, eh? Oh, oh it's interesting that you have a, a... Nagyon érdekesnek találom, hogy egy szobabiciklit láthatunk a képernyőn. Lehet, hogy érdemes volna átirányítani a kamerát az ön arcára, de azért nagyon örülök, hogy ilyen sportos életmódot folytat. <laughs> non so se, <laughs> non so se riuscite a sentirmi o a vedermi. Nem tudom, hogy hallanak-e, vagy látnak-e. Nem. Látni nem látjuk, sajnos. De most megjelent. Így most már sokkal jobb, mondja az elnök tökéletes. Nos, itt vagyok, elnök asszony, köszönöm szépen. Köszönöm szépen Hán biztos úrnak, hogy bemutatta a jelentést, amely az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmeiről szól, és a 2019-es évet tagja tekintetben. Tudom, hogy az elnöknek milyen nehéz dolga van ebben az időszakban, és persze soha nincsen idő arra, hogy ezt a munkát teljes mértékben eh, lezárják. Köszönöm az erőfeszítéseit, és eh, mindannyian nagyon sokan sokat dolgozunk arra, hogy a nehézségeket leküzdjük, hát ezt a nehézséget is le kell küzdenünk, hogy nem lehetünk itt személyesen. Ami a 2019-es PIF jelentést illeti, a biztos úr, amikor eh, felvázolta a jelentés tartalmát. Beszélt arról, hogy 2019-ben milyen munkát végeztek a jogalkotási dossziékkal kapcsolatosan, illetve hogy a tagállamok hogyan hajtották végre a PIF jelentést, illetve a PIF jogszabályokat, az európai ügyész, főügyész kinevezéséről is beszélt. 2020-ban ezt követte az OLAF rendelet reformja, Mindennek természetesen az a célja, hogy a forrásokat a tagállamok a lehető legfegyelmezettebben használják fel. Ahogyan a biztos úr is megemlítette, a COVID 19 helyzet, illetve az ebből következő gazdasági válság minden tagállamot súlyosan érint, ezért nagy erőfeszítéseket kell tenni, hogy a következő generáció elnevezésű programot megfelelő rugalmassággal alkalmazzuk. Ebben persze azt is biztosítani kell, hogy a forrásokat megfelelően használják fel, és azt is biztosítani kell, hogy a szervezett bűnözés ne kaparintsa meg az európai pénzeket. Volna néhány kérdésem az elhangzottak alapján, már ami a csalások gyanúját illeti. Visszaesésről beszélt, hogy 45%-kal kevesebb szabálytalanságról kaptak jelentést. Ez a csökkenés sok kérdőjelet vet fel, ez a csökkenés annak az eredménye, hogy több volt az ellenőrzés, vagy éppen ellenkezőleg, hogy kevesebb volt, nem volt elég kapacitás az ellenőrzésekre, és ezért nem azonosították, ezek nem azonosítottak több csalást. A 2014-19-es programozási időszakban a csalásgyanús esetek ről szóló beszámolók meglehetősen váratlanul alakultak. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy világosabban lássunk a tekintetben, hogy milyen is a valós csalási arány? A számvevőszék is beszélt erről az előző jelentésében, ők úgy fogalmaztak, hogy nem rendelkeznek elég információval a csalások mértékéről, illetve hátteréről. Erről többet szeretnék tudni. Illetve ami a csalások beazonosítását illeti, a PIF-hez kapcsolt egyik dokumentum, ban a bizottság arra sürgeti a tagállamokat, hogy tegyenek többet a csalások felderítéséért. Különösen arra tekintettel, hogy a büntetőjogot hogyan lehet felhasználni az EU érdekeinek védelmében. Én ezt az kérést, felkérést nagyon érdekesnek tartom. Nagyon eltérően használják a tagállamok a büntetőjog eszközeit a tagállamokban, és ez félértésekhez is vezethet, vagy a megítélés eltéréseihez. Vannak olyan tagállamok, amelyeket stigmatizálnak, pontosan azért, mert felderítenek nagy számban csalásokat, közben meg olyan tagállamokban, ahol kisebb hatékonysággal azonosítják be ezeket az eseteket, úgy tűnhet fel, mintha kevesebb csalás történne ezekben a tagállamokban. Én úgy gondolom, hogy ez az aspektus is figyelmet érdemel. A bűnszervezetek pontosan tudják, hogy hogyan lehet visszaélni a puha jogszabályok kibúvóival. Bizonyos tagállamokban nagyon gyenge, gyengék a jogszabályok ezen bűncselekményekkel kapcsolatosan, különösen ami a több tagállamot érintő projekteket illeti. Kérdésem, a bizottság mit tervez? Hogyan kíván megbirkózni ezzel a problémával. A PIF irányelvet ratifikálták, átültették a tagállamok, de ez elégséges? Vagy van még tennivalóik a tagállamoknak? További kérdések. A, az, a tagállami csalás ellenes stratégiák nem minden tagállam fogadta el ezt a megközelítést, a bizottság szerint milyen eszközök szükségesek arra, hogy a tagállamokat arra ösztönözzék, hogy minél hamarabb ilyen stratégiákat alkossanak. A bizottság mit tehet, mit tervez tenni annak érdekében, hogy a csalás elleni küzdelem átláthatóbbá váljon. Aztán még egy kérdés. Elnézést, hogy ilyen sok kérdésem van. Majd azért megpróbálok időt hagyni a többieknek is. Az Actuadis rendszer, vagyis a megelőző kizárás, ami amit elkezdtek végrehajtani, ez elkezdett már működni, és ezeket a kizárásokat a tagállamok többé-kevésbé használják már, de tudunk-e arról, hogy vannak olyan vállalkozások, amelyek például álnéven próbálják megkerülni az európai jogszabályokat. Hazámban, Olaszországban ezt a módszert a bűnszervezetek használják arra, hogy európai pénzekhez jussanak hogyan próbálnak szembeszállni ezzel a jelenséggel. Ezt az Addis elvet eh, talán hatékonyabban is, jobban is végre lehetne hajtani. Van még nagyon sok kérdésem, de lehet, hogy majd lesz máskor is lehetőségem, hogy feltegyem ezeket. Azt kell mondanom zárásként, hogy eh, értékelem, hogy jó munkát végeztek a hatóságok a PIF irányelve kapcsolatosan, és nagy figyelemmel kell követnünk ezeket az ügyeket a következő hónapokban. Azt biztosítandó, hogy az a pénz, amit az EU országainknak juttat, megfelelő felhasználásra kerüljön, a COVID-válságra adott válasz nagyon fontos lesz ebben a tekintetben. Nagyon nagy figyelemmel kell használ, figyel, követnünk ezeknek a forrásoknak a felhasználását, hogy arra költsék őket, amire szánták. Köszönöm a bizottság képviselőinek, hogy velünk voltak, és az elnöknek, hogy ilyen sok időt hagyott felszólalni, Szeretnék a kollégáimmal, a többi árnyékjelentéstevővel jelentéstevővel közösen dolgozni ezen a jelentésen. So... Köszönjük szépen, Katarina, látjuk, hogy mennyire elhivatott. Remélem, hogy sikerül a következő hozzászólót elérnünk. Nem tudom, hogy az Európai Bizottság részéről készen állnak-e arra, hogy válaszoljanak Katarina Kinicsi kérdéseire. Itt a levél következik. Üdv ismét, mondja a hozzászóló. Örülöm, hogy újra látjuk, én is örülök, hogy újra látom Önöket. Megpróbálom megválaszolni a kérdések nagy részét. A szabálytalanságok csökkentés, csökkenése ebben a PIF jelentésben az előzőekhez képest. A bizottság úgy véli, hogy ez nem jelenti azt közvetlenül, hogy a csalás szintje csökkent volna. Ez az egyik. Nagyon fontos kérdés hangzott azonban el a csalás azonosításával kapcsolatosan. Az összes szolgálatunkat tovább képezzük most a tekintetben, hogy mi is a számít csalásnak, mi a szabálytalanság, és hogyan lehet azonosítani a csalást. És van -e annak bűnügyi vetülete. Nem olyan egyszerű ez a kérdés. Beszéltünk erről a számbevőszékkel is, amikor a számbevőszék elkészíti az ellenőrzését, illetve auditját, akkor a számbevők is különbséget tesznek szabálytalanság és csalás között, nagyon fontos, hogy a mi szolgálatainkban dolgozók is megértsék, és persze nagyon fontos a megelőzés szempontjából is mindez. A tagállami csalás elleni stratégia kapcsán hatalmas feladattal szembesülünk, mi is megpróbáljuk a magunk részéről támogatni a tagállamokat, de ez egy hatalmas feladat, és a meglévő forrásokkal nyilvánvalóan nem sikerülhet egy csapásra megoldani a problémákat, de minden tőlünk telhetőt megteszünk. És végezetül szeretnék visszatérni arra, ami elhangzott a az álnevekkel kapcsolatosan, akár a személyekre vonatkozóan, akár vállalatokra vonatkozóan. Nagyon fontos e tekintetben, hogy hozzáférjünk az összes információhoz, és nyomon tudjuk követni azokat a bűnözőket, akik a vállalataik nevét folyamatosan változtatják, vagy akár saját maguk is nevet változtatnunk. De ha megkapjuk a végső kedvezményezettek listáját, akkor sokkal egyszerűbb lesz a dolgunk ezen a téren. Nagyon szépen köszönjük Vilai Telének. A néppárti frakció részéről én a magam részéről a következőket kérdezném. Nem az összes tagállam hajtotta végre a határidőig, 2019. július 6-áig az irányelvet. Mi a jelenlegi helyzet, és mik a következmények a tagállamokra nézve, hogyha nem, hogyha nem ö, ültették át a saját joganyagukba időben a PIF irányelvet. Aztán az arachnét csak önkéntes alapon használják jelen pillanatban, az arachne önkéntes jellege mennyire határozza meg a csalás prevenció hatékonyságát, és mi a helyzet a megbízhatósággal, amikor például összeférhetetlenségről van szó, és amikor például kormánytagok vagy állami tisztviselőket érint egy ilyen ügy, és nem kötelező használni ez esetben az arachnét, illetve az arachnéba betáplálni a vonatkozó adatokat. Ön elmondta, hogy digitális, valós idejű ellenőrzési vagy monitoring rendszert szeretne, és hogy szeretné az arachnét kötelezővé tenni. A legutóbbi megszólalásából pedig azt hallottam ki, hogy a jogalkotókon múlik, hogy kötelezővé tegyék ezt a jövőben. Az államfők, állam és kormányfők azt hiszem a valamelyik pontban szerepeltették azt, hogy szeretnék növelni az átláthatóságot, és szeretnék megerősíteni a csalás és az EU-s pénzekkel való visszaélés elleni küzdelmet. Milyen menetrendel kell számolni az új uh, IT rendszerek bevezetésében, és mikor akarják bevezetni a mesterséges intelligenciát, Köszönöm szépen a titkárságnak, hogy kisegített ezzel a kifejezéssel, mondja az elnök. Tehát szeretnék tudni valamit arról, hogy mikor számíthatunk a az újítások bevezetésére, és mi a helyzet az új rendszer végrehajtásával, illetve mikor áll fel a kibővített Arachne rendszer. Köszönöm szépen, Cseh Katalinnak adok most szót. Hello, dear colleagues again. Uh... Kedves kollégák, üdvözlök ismét mindenkit. Mi is üdvözöljük ismét Katalint, mondja az elnök. Köszönöm szépen még egyszer Hán úrnak ezt a jelentést is. Egy nagyon átfogó jelentésről van szó, amely kitér az összes 2019-es eredményre az EU-s pénzügyi érdekek védelmét illetően. Habár hiányoltam a jogállamisági szabályozásra való utalást a szövegből, ugye erről zajlanak most a tárgyalások. A jelentése kapcsolatosan a biztostól szeretnék kérdezni is. Először is a jelentés megemlíti, hogy az Európai Unió a Grekóban megfigyelői státusszal rendelkezik 2019 óta. Mikor lesz az Európai Unió a Grekónak teljes jogú tagja? Egy másik kérdés, amely szintén szívügyem, az IDES rendszer, a korai felismerő rendszer, amely már szóba került a vita során. Hasznos lenne ez a csalás és korrupció megelőzésére, mert ki, ki tudja zárni a gazdasági szereplőket és másokat, hogy EU-s pénzeket kapjanak. Ez idáig azonban csak kilenc gazdasági szereplő szerepel ezen a listán, és egyik őjük sem származik azon országokból, amelyek a, lehető legna- amelyek a le- legnagyobb összegeket kapják a kohéziós alapokból. Valamiért nem működik ez az egész úgy, ahogy kellene. Hallhatnánk-e többet az IDESZ működéséről, Vannak olyan gazdasági szereplők, illetve természetes személyek a listán, akik nevét nem tették közé, közé. Hogyan lehetne hatékonyabbá tenni a rendszert, és hogyan lehetne a, a, az átláthatóságát növelni? Aztán 16 tagállam nem kommunikált adatokat az Európai Bizottság felé, Mit kíván tenni az Európai Bizottság azokkal a tagállamokkal, amelyek nem, fog, nem fogadták el a tagállami csalás elleni stratégiákat, és végül ezetül, ami a jövőt illeti. A COVID-válság kapcsán mindenki számára világosá vált, hogy milyen fontos az EU-s költségvetés és az MFF. További 700 milliárd eurót tudtunk biztosítani a gazdasági újjáépítési alap számára, de kérdezem, hogy hogyan tudjuk a csalásra szemben megvédeni ezt a hatalmas összeget. Az EU-s intézmények felkészültek-e erre a, erre a helyzetre, tudják-e kellően monitorozni a helyzetet, illetve tudják-e fel tudják-e tárni a visszaéléseket, és tudnak-e vizsgálódni adott esetben. Készen áll az Európai Bizottság arra, hogy az OLAF és az más hasonló szervek erőforrásait növelje? Saját hazámban például a múlt héten kiderült, hogy 2013-ban az Európai Bizottság egy gazdasági szereplőt finanszírozott, hogy az ifjú, hogy a, fia, hogy a gyerekek integrációját segítse, a hátrányos helyzetű gyermekek integrációját, mindeközben azonban a pénzből végül az önkormányzat, amelyről szó van, egy konferenciaközpontot épített. Tehát hogyan lehet elkerülni az ilyen jellegű visszaéléseket a jövőben, ezen nagyon fontos lenne elgondolkodnunk, és köszönöm ezúton is a munkáját. Köszönjük szépen Cseh Katalinnak, a következő hozzászóló Kúsz úr. Köszönjük szépen, most látjuk, halljuk Önt. Köszönöm. Csak egy rövid kérdésem lenne, és egy megjegyzés. Németül szeretnék hozzászólni. Azt hiszem, a tolmácsok még jelen vannak, ugye? Igen, mondja gyorsan, mert már csak két-három percig vannak itt. Nagyszerű, tehát a kérdésem a következő. Úgy hallottam, hogy a közérdekű bejelentők, a whistleblowerek száma csökkent. Mindeközben a szabályok javultak, a védelmük érdekében hozott szabályok javultak. Mi magyarázza ezt? Kérdezem Vitele úrtól. Én azt gondolom, hogy ennek az oka talán a következő. Elhangzott ugye az, hogy sok minden történik, nagy előrelépés történt, kiváló munka, munkát végeztek, de azt hiszem, egy nagyon fontos tényezőről megfeledkeztünk, amely fontos lenne a csalás elleni küzdelemben, ez pedig a bizalmon alapuló együttműködés az illetékes hatóságok között. Ezt már annó, 31 évvel ezelőtt az első jelentés is hangsúlyozta, és legutóbb én is beszéltem erről, ezért a kérdésem az, hogy önök hasonlóképpen látják -e ezt, és hogyan lehetne ezt a bizalmon alapuló munkát javítani COVID idején, amikor tulajdonképpen nem is tudunk egymással beszélni. Hatalmas problémát látok ebben a következő évi jelentés kapcsán is. Rengeteg problémával kell megküzdeniük, nagyon jó munkát végeznek, de szerintem nem lesz egyszerűbb a dolguk, sőt nehezebb lesz. Köszönjük szépen Kósz úrnak, és akkor Nikolás Pexának még megadom a lehetőséget, hogy hozzászóljon, amíg itt vannak a tolmácsok, és még egyszer megköszönöm a tolmácsoknak az áldozatos munkájukat. Nikolás, Mikulás. Köszönöm szépen! Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Először is nagyon szépen köszönöm, hogy elkészítették az EU pénzügyi érdekeiről szóló jelentést. A jelenlegi gazdasági és egészségügyi válság idején még fontosabb, mint valahogy megvédjük az EU-s pénzeket. Azt hiszem, a COVID válság két új veszélyt hozott magával. Egyrészt a közbeszerzési szabályok megsértése, főként az egészségügyi ágazatban, másrésztről pedig illegális gyógyszerek és gyógyászati eszközök ö, csempészése, forgalmazása. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a közbeszerzések területén előrelépés történjen, a tagállamoknak meg kell erősíteni az átláthatóságot az EU-s pénzek felhasználásával kapcsolatosan, és a közbeszerzési szabályokat csak is eseti alapon csak is eseti alapon dönthetnek arról, hogy a szabályokat esetleg nem alkalmazzák. Örülök, hogy az Európai Unió az adatelemzési eszközökbe és IT eszközökbe is beruház, mert a jól képzett tisztviselőkkel együtt ezek az eszközök képezik a csalás elleni küzdelemben a legfőbb eszközt a kezünkben. Sajnos az internet kapcsolat néha megszakad, ezért a hozzászólót nem értjük jól. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió feltárja az összeférhetetlenséget és a csalást. Nem megengedhető, hogy az Európai Bizottság és az OLAF, az EPO és más ellenőrző szervek ne tudják, hová kerül a pénz, és ne férjenek hozzá közvetlenül a kulcsfontosságú információkhoz. A PIF jelentés rámutatott arra, hogy a kap pénzekkel és a kohéziós alapokkal való visszaélés folytonos pro- probléma. Több mint 360 millió eurót érint ez Közép- és Kelet-Európában, ahol az oligarchák ráadásul elveszik a kisgazdáktól a földeket, és visszaélésekre használják ezeket. Végezetül szeretném még külön kiemelni, hogy csak 10 tagállam fogadta el a csalás elleni stratégiáját. Még mindig van négy olyan tagállam, amely a PIF irányelvet nem ültette át teljes körűen, Románia, Olaszország, Írország és Belgium. Remélem, hogy a bizottság nyomon követi az elindított szerződésszegési eljárásokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Rom, Ramon Estrugária Ru, azt hiszem nincs velünk, de úgy látom, hogy jelentkezett volna, szeretett volna hozzászólni, de azt hiszem nincs velünk. Vile, Vile Itala, még egyszer köszönjük. Questions uh, to commissioner, but I, I on my behalf... Uh... Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a bizottságnak szegezték a legtöbb kérdést, de megpróbálom megválaszolni a nekem szólókat. Az arachnéra vonatkozóan elhangzott egy kérdés. Mindenkinek van, az Olafnak van hozzáérés az arachnéhoz, de csak korlátozott jellegű hozzáférés ez, és csak bizonyos adatkategóriákhoz fér hozzá az Olaf, számunkra ez nem elegendő. Hogyha gyorsabban fel akarjuk tárni a szabálytalanságokat, visszaéléseket, csalásokat, akkor fontos, hogy az OLAF teljes körben hozzáférjen az Arachne adatbázishoz a vizsgálódásai céljából. Ez azt jelenti, hogy tehát még egyszer mondom, teljes körben hozzá kell férni az adatokat, ez jelen pillanatban nincs így, úgyhogy lenne még min javítani. Ami az EDESZ illeti, ez működik, de igaz az, hogy jelen pillanatban nem szerepel ebben túl sok vállalat. Ami a maszkokkal és a más gyógyászati segédeszközökkel és egészségügyi termékekkel való visszaélést illeti, azt látjuk, hogy több vállalkozás is illegálisan cselekedett. Szerintem ezt az információt az összes partnerünknek el kell juttatnunk, sőt, hát a polgárokat is tájékoztatni kellene erről. Mert amikor elmegyek például egy gyógyszertárba, és ott vásárolok egy maszkot, nem tudom, hogy ez egy legális terméke, vagy sem. És jó lenne tudni, hogy annak az a vállalat, amelynek a neve szerepel a maszk csomagolásán, az most akkor egy megfelelően működő vállalkozás, vagy nem. Én szeretném közzétenni ezeket a neveket, de egyelőre sajnos a jogi keretek nem engedik ezt meg. Ami a tagállami hat, hatóságokat illeti, jó lenne a köztük való együttműködést jobbítani, és ehhez a bizalom is elengedhetetlen. Sokszor ugyanis a köztük történő együttműködés vihet előre minket. A tagállami csalás elleni stratégiák elkészítése nem kötelező, de az OLAF támogatja ezek kialakítását. Digitális nyomozói eszközök, ezekre nagyon nagy szükség van. Ma délután is tárgyaltunk arról, hogy hogyan tudnánk hasznosítani a mesterséges intelligencia adta lehetőségeket. Már tulajdonképpen bevetjük a mesterséges intelligenciát, és ez jó eredményeket hozott. De ehhez szükség van arra is, hogy széles körül, körülben hozzáférjünk az adatbázisokhoz, így az arachnéhoz is. Nagyjából ennyit tudok most válaszként elmondani és elnézést a közérdekű bejelentőket is említették. 2019-ben született egy irányelv e témában, amely nagyon nagy védelmet biztosít a közérdekű bejelentőknek. De azt hiszem, fontos lenne erről hatékonyabban kommunikálnunk, mert sokan nem tudnak erről az irányelvről. Sokszor ugyanis azt halljuk, hogy valaki azt mondja, hogy hát szívesen segítenék, szívesen közölnék információkat, de nem tudom, hogy névtelen maradhatok el. Tehát ez számomra azt mutatja, hogy az emberek nem tudnak az irányelvről és az abban foglaltakról. Javítanunk kell az ezzel kapcsolatos információn, illetve kommunikáción. Köszönöm. Köszönjük szépen, kedves Vile Itele. Köszönjük, hogy itt volt velünk ma délelőtt is, ma délután is. Nagyon köszönjük, Katarina Kinicsinek adok szót, hogy lezárja a vitát. Katarina? Now we need the camera. Oops. Sì, Presidente, non so se mi sentite. Ah, buona Eccomi. Eccomi, Presidente. Itt vagyok, köszönöm. Nem tudom, hogy miért eh, omlott össze a kapcsolat. Köszönöm szépen elnök asszony, még egyszer köszönetet szeretnék mondani um, Hány biztosnak és Itele, Vila Itelének. Köszönöm szépen, hogy megválaszolták a kérdéseinket. A kérdések is igen részletesek voltak. Szeretnék egy tisztázást tenni. Egy kollégánk, minden kollégának köszönöm szépen, tehát egy kolléga utált arra, hogy az irányelvet nem ratifikált egy ország, Olaszország is ide tartozik. Itt pontosítani javítani szeretnék, Olaszország a PIF irányelvet ratifikálta 2020. Eh, július 14-én. A PIF jelentésre szeretnék ki, kitérni még röviden, és el szeretném mondani, hogy mennyire fontos ez a jelentés. A tagországok és az intézmények a csalások ellen tudnak így fellépni, illetve a bűnözők bekapcsolódását megakadályozni az európai pénzek elköltésében ez egy nagyon fontos pont, különösen jelenleg a koronaválság idején, illetve az ebből adódó gazdasági válság idejében. Biztos vagyok abban, hogy együtt fogunk dolgozni, ez nagyon fontos, és ez szerepel is a bizottsági jelentésben, hiszen nagyon fontos, hogy minden egyes euró, amit elköltünk, a növekedést eredményezze. Én szívesen hozzájárulok a munkához, az árnyék jelentéstövőkkel is szívesen együtt dolgozom, és biztos vagyok abban, hogy intenzíven fogunk majd együtt dolgozni, azért, hogy ez a szöveg mi hamarabb elkésüljön, illetve meg tudjuk védeni az Európai Unió pénzügyi érdekeit, és ezáltal az európai polgárok is tudják azt, hogy hogyan történik az európai pénzek elköltése és mire. Hát mindenkinek köszönöm szépen a részvételt a vitán. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen hogy beszámoltál az olasz helyzetről, a PIF irányelv e kapcsán. Éppen ezért kérdeztem meg azt, hogy mi a helyzetállás, a bizottság erről be is számolt. Az elnök asszony kedvesen megköszöni a tolmácsák munkáját, a kont titkárságának a munkáját, köszönjük, hogy előkészítették ezeket a távüléseket. Köszönjük szépen a szíves közreműködést, és várjuk a következő találkozót. Elnézést kérek a holnapi ülés miatt. A budget és a kontnak is lesz ülése. És Ilabel Munyosz kolléganő fog helyettesíteni eh, mind a két ülésen. Köszönöm a részvételt, a jelenlétet, és kellemes estét kívánok!